Ezért a bizottság egy új jogalkotási kezdeményezéssel él, hogy ezt kiigazítsa. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel lezárom a vitát. Holnap 11 óra 30-kor kerül a Higgins jelentés szavazására sor. A következő ülés pedig kedden 2013. június 11-én 8 óra 30-tól 14 óráig, valamint 15 órától, mint ma, 23 óráig tart. A napi rendet közzétettük. Az Európai Parlament weboldalán is bárki számára elérhető. Ezzel